Európának valamilyen választ kell tudnia kínálni, hiszen állandóan azzal vádolnak minket, hogy túl messze vagyunk a polgároktól. Köszönöm szépen, asszonyom. Ezzel ezt a vitát lezártuk, ez egy nagyon rövid vita volt az európai árvizekről, az idei árvizekről. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig a tanács és a bizottság nyilatkozatai, az ENSZ biztonsági tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325-ös számú határozatának tizedik évfordulója alkalmából. Szeretném üdvözölni a tanács és a bizottság képviselőit, és mindenek előtt a tanács képviselőinek, Olivier Chastel úrnak adom meg a szót, parancsolja miniszter úr. Elnök úr, hölgyeim és uraim, parlamenti képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy hozzászólhatok Lady Ashton nevében ebben a vitában, a főképviselő nevében. Elnök úr, engedje meg, hogy először is köszönetet mondjak az Európai Parlamentnek azért, hogy állandó érdeklődés mutat a nők, a béke és a biztonság témája iránt. És, eh, mint ahogy önök tudják, a parlament az első olyan intézmény volt egy hónappal az 1325-ös eh, határozat elfogadása után, hogy állásfoglalást eh, adott ki ebben a témában. Tíz évvel később láthatjuk, hogy előrelépés volt, most már van nemzetközi keretünk, amely meglehetősen megerősödött, sőt jelentősen megerősödött az 1880 as és 1885-ös határozatok elfogadása után vagyis erőszak a nők ellen háborús konfliktus esetén címmel fogadták ezt el, és ez nagyon jelentős előrelépés. Ma pedig több mint 20 nemzeti hasonló jellegű terv létezik mindenütt a világon. Ennek ellenére a helyzet még mindig fennáll, és a helyzet azt mutatja, hogy a nők védelme konfliktus helyzetben és részvételük a béke és újjáépítés, újjáépítés folyamatában az elvárások alatt marad, és a helyszín igényei alatt, ami a nők és a fiatal lányok helyzetét illeti, az erőszakos cselekményeket, ez azt jelenti, hogy nagyon sok esetben nem csak, hogy ez fennáll, hanem még nem is büntették az 1325-ös határozat és az azt követő határozatok értelmében jár el az EU. Az EU-nak ma szilárd politikája van nők, béke és biztonság témájában, és ez a válságkezelés, humanitárius segítségnyújtástól egészen a fejlesztési segélyek nyújtásáig mindenre kiterjed. Az egyik akció a bevált jó gyakorlat cseréje. Az EU és a tagállamok szakértői rendszeresen részt vesznek egy munkacsoportban, azért, hogy nemzeti szinten növekedjenek a programok. Most már tíz nemzetnek nemzeti akciói vannak, és kettő más hasonló akciót előkészítenek. Az EU reagál a konfliktus helyzetben és a konfliktus helyzet utáni állapotokban a nők és a fiatal nők igényeire, és reagál arra, hogy erőszakos cselekményeket, erőszakot követnek el ellenünk. Több mint 300 millió eurós összeget kezdett az EU felhasználni több országban azért, hogy nyomon kövesse hasonló megnyilvánulásokat és szempontokat a fejlesztési programokban. Az EU-nak tanácsadói vannak a 13 biztonsági és védelmi politika során, és kontaktpontja is több mint 80 EU-s delegációban vannak megbízottak. És most fogjuk befejezni a jelentésünket. Integráció, ami a nemek egyenlőségét illeti és az emberi jogokat a közös kül- és biztonságpolitikában. Egyébként az EU mindenképpen a nők helyzetét elősegíti a béke és a biztonság szempontjából 2011-re specifikus projekteket kívánunk elindítani azokban az országokban, amelyeket a válság érint, és ez millió eurós értékben lesz megvalósítva ez a terv. Az 1325-ös határozatot aláírókkal találkozunk, és Bosznia-Hercegovina, iraki nőkkel fogunk találkozni, valamint szemináriumot is szerveztünk Addis Abebában, azért, hogy EU és Afrikai Unió közös akciók induljanak el etéren, ami pedig a megújító és megújuló cselekvéseket, felépéseket illeti, képzési akciókat indítunk, emberi jogok, gyermekek jogai, mégpedig ezt a közös védelem és biztonság missziói jegyében szervezők 2013-ban már helyi stratégiát is indítunk, az 1325-ös határozat megvalósítására, és itt 60%-a részt vesz azoknak az országoknak, ahol konfliktus van, vagy ahol konfliktus volt a közelmúltban. És itt 17 mutatót használunk, biztonsági mutatót, ezeket 2010. júliusában fogadtuk el. Az első jelentés nem sokára elkészül. Október 26-án az EU részt vett egy vitán a biztonsági tanácsban, mégpedig az 1325-ös határozat tizedik évfordulója alkalmából. Majd a belga elnökség is három találkozót szervezett miniszteri szinten Brüsszelben, New Yorkban és Genfben a szakértő szintjén azért, hogy az ajánlásokra felhívja a figyelmet. És az EU feladata, hogy kövesse az 1325-ös határozat megvalósítását nemzetközi szintjén. Egyébként a főtitkár mutatókat dolgoztatott ki, és az EU most gyorsan, operatív módon kívánja ezeket a mutatókat bevezetni, megvalósítani. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon köszönöm, hogy a tanács nevében szólt. Most pedig az Európai Bizottság tisztelt alelnökének, alkvén Almúniának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm a belga elnökségnek, a soros elnökségnek is az elmondottakat, a bevezetőt, amit hallottunk erről a témáról. Határozottan támogatjuk azt, amit ön elmondott. Három ellenben szeretném kiegészíteni az ön bevezetőjét. Mindenek előtt teljes mértékben egyetértek a tanácsal a tekintetben, hogy igen, létezik több mint 20 nemzeti terv, amelyet különböző országokban hajtanak végre, valósítanak meg és most már van egy külön megbízott, akinek a feladata a nők elleni erőszak elleni fellépés. Az ENSZ külön megbízottja dolgozik ezen. Nem szabad hagynunk, hogy lányok, asszonyok erőszak áldozatává váljanak. Nagyon sok ember életét teszik tönkre. Itt megint csak a megelőzésre kell tenni a hangsúlyt. A 13-25-ös határozatot végre mindenütt alkalmazni kell, ugyanúgy, mint az ahhoz kapcsolódó következő határozatokat. Figyelembe kell venni azt, azt, eh, hogy bizonyos konfliktusok, háborúk eh, végén eh, mi történik az ott élő emberekkel. Megfelelő orvosi ellátást kell biztosítani a nők, asszonyok számára. Nagyon fontos az együttműködés a civil társadalommal. Segíteni kell, és be kell vonni a nőket a béke helyreállítására irányuló törekvésekbe. Valamennyünk együttműködésére szükség van annak érdekében, hogy azok azokat az indikátorokat, amelyeket az ENSZ elfogadott, valóban jól tudjuk alkalmazni. A bizottság alelnöke, a fő képviselő asszony, az Európai Unió első külön megbizottját Masri Assent asszony már kijelölte. Köszönöm szépen, alelnök úr!

Uh, Köszönöm szépen. Most pedig a szocialisták és uh, demokraták képviseletében Maria Eleni Koppa asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Tizedik eh, évfordulóját ünnepeljük az 1325-ös ENSZ határozatnak. Ez igen jelentős ez az ünnepség, mert, vagy megemlékezés, mert a nők és a gyermekek még mindig a fő áldozatai a fegyveres konfliktusoknak és erőszaknak vannak kitéve konfliktus zónákban, ahol a szexuális erőszak még mindig fegyverként jelenik meg azért, hogy megalázzák az ellenséget. Rendszeresen vannak erőszakos cselekmények, és időnként ezt nyilvánosan követik el azért, hogy megbélyegezzék a nőket, marginalizálják őket, sőt, időnként még meg is ölik ezeket a nőket. Ennek véget kell vetni, ezeknek a háborús bűnöknek, és párhuzamosan az ellenőrzést is növelni, szigorítani kell, figyelembe kell venni a igényeket és szankciókat, szigorú szankciókat kell bevezetni azok ellen, akik ilyen cselekményeket elkövetnek. Világos üzenetet kell küldeni, mert nekünk a nemzetközi közösségnek meg kell mutatnunk, hogy mit gondolunk, mert az 1325-ös határozat alatt értelmében a nők hozzájárulhatnak a béke megteremtéséhez. Célunk az, hogy erősítsük a nőket, eszközöket adjunk nekik azért, hogy bírósághoz fordulhassanak ilyen esetben programokat, beilleszkedési és szociális és pszichológiai programokat kell bevezetni a nők érdekében, hiszen ez mindenképpen feltétlen követelmény azért, hogy az erőszaknak véget vessünk. Köszönöm, Norika Nikolaj asszony, az ALDE részéről liberálisok és demokraták nincs jelen. Akkor a zöldek nevében Barbara Lóbiller asszony. Köszönöm, elnök úr az nemek közötti egyenlőség követelése kapcsán tíz évvel ezelőtt ezt az egyetemes emberi jogok egyikének ismerte el az ENSZ, az ENSZ biztonsági tanácsa. Ez mérföldkövet jelentett eh, a nemzetközi jogi rendezés felé, amikor is a nők részt vehetnek eh, a béke politikával kapcsolatos döntésekben. Kofi Annan akkori ENSZ főtitkár 2005-ben követelte azt, hogy eh, nemzeti cselekvési terveket hozzanak létre az országok a 13-25-ös határozat végrehajtása érdekében. Ma hallottuk, hogy eddig ez csak ennek a, csak 20 állam tette eleget, Európában Svédország és Nagy-Britannia, de olyan afrikai országok is, mint Libéria és Elefántcsontpart valamennyi EU tagállamot fel kell szólítani arra, hogy fogadjanak el ilyen cselekvési terveket, olyan országokat, mint az én hazám, Németország is, amely mindeddig nem volt hajlandó megalkotni egy ilyen cselekvési tervet az, hogy a nemzetközi szintre emeljük a gender perspektívát, egyre fontosabbá válik. Most már létezik egy új eh, ENSZ eh, külön megbízotti poszt a szexuális erőszak elleni eh, küzdelem jegyében, és látnunk kell azonban, hogy ezek az intézkedések még gyermekcipőben járnak. Nagyon fontos lenne, hogy a szexuális erőszaknak kitett nőknek, lányoknak segítsünk, mégpedig intenzív módon, hiszen léteznek segélyprogramok, határozatok. De e segítségre van szükség a tettesek elleni büntető eljárások hatékony lebonyolításában is. Helyben az igazságszolgáltatásra nagy feladatok várnak. Lady Ashton képviseletében Sasszel miniszter elmondta, hogy több pénzügyi lehetőségre van szükség szükség, több forrásra van szükség az ENSZ határozat végrehajtásához. És szeretnék arra utalni, mennyire fontos a helyben működő civil szervezeteket bevonni a e, ezen pénzek célhoz kötött e, felhasználásával kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most e, az Egyesült Baloldal részéről következik Éva, Erika Szazonasszony. Köszönöm a szót. Az erőszak, a szexuális túlkapások a nők és a gyermekek ellen nagyon szokványosak háborús helyzetekben, és a nők egyértelműen áldozatok. És ez megmutatkozott a akkor is, amikor Malmström asszony azt mondta, hogy a nők nem csak áldozatok, hanem egyidejűleg nagyon fontos szereplők is a biztonsági munkában. A konfliktusok megelőzésekor részt vesznek és a, a béke teremtésében és a háború utáni helyzetekben és a demokrácia megteremtésében. És annak ellenére, hogy ez az ENSZ határozat immáron tíz éves, a nők mind a mai napig áldozatként jelennek meg. Azonban ö, ezekben a fontos funkciókban nem említik őket, amelyeket szintén gyakorolnak a béke és a biztonság megteremtésére gondolok. Tudjuk, milyen fontos a nők hozzájárulása ebben a munkában, mégis a férfiak azok, akik a leginkább befolyással vannak az ezzel kapcsolatos döntésekre. A béke és a biztonság teremtési munkában az EU-nak követelnie kell, hogy a nők ugyanolyan helyzetben legyenek, amikor ezekről a kérdésekről esik szó. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Svensson kollega, köszönöm a EFD nevében, most pedig Páska kollega következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 13-25-ös ENSZ határozat a nők szerepéről a béke és a biztonság megőrzésében az egyik olyan utolsó dokumentum, amelyben a világ minden állama kifejezi tiszteletét a nők iránt ez a határozat nagyon fontos és nagyon komoly értelme van, olyan problémákra reagál, amely sokszor jelentkeznek férfiak és nők között. A nők szexuális erőszak, túlkapások áldozatai. A civilizált világok látják és elismerik a határozatból következő kötelezettségeiket és azon vannak, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amellyel széles körben lehetővé teszik ezeknek az intézkedéseknek az alkalmazását, amelyet a határozat tart tartalmaz. Nagyon komoly ö, problémákkal szembesülünk a nők jogait, illetően a fejlődő világban, Közép-Afrikában és néhány ázsiai országban mindenek előtt a katonai rezsimek egészen más értékeken alapulnak mint a mi társadalmainkban elismert értékek. Én azt gondolom, hogy elsősorban ezekre a területekre kellene összpontosítanunk figyelmünket. Olyan intézkedéseket kell hozni az Európai Unióban, amelyek erősebb nyomást tudnak gyakorolni azokra a rezsimekre, amelyek a

fegyveres konfliktusban elszenvedett fájdalmait sorra vesszük. köszönöm. Köszönöm szépen, Morvai asszony. Most pedig megyünk tovább, a többi hozzászólókat is meghallgatjuk. Zsüven úr, kettő percben. Elnök asszony, kedves kollégák! A konfliktus térségekben a nők elleni erőszak szándékos taktika része. Az erőszak tömeges gyakorlat, szisztematikus és előre megtervezett. Ez fegyver, háborús fegyver, és természetesen ezeket az erőszakos cselekményeket el kell ítélni, de az elítélésen túl a nyilatkozatok nem elegendőek ha csak ennyit teszünk, akkor csak ismételgetünk. A cselekvés útját kell megtalálni, és ezért, kedves kollégák, három irányban javaslom, gondoljuk meg, mit tegyünk. Az első, szerintem meg kell, hogy győződjünk arról, hogy minden konfliktus helyzetben, ahol fellép az EU-nak, a helyi nőszervezeteket kell bevonnia és a szabadság, az igazságosság legfőbb elveinek tiszteletbe tartása erősödni fog, hogyha a nőkre hagyatkoznak mindenütt, ahol jogot adnak a nőknek, az emberi méltóság kérdése, az egyenlőség és a testvériség értékei, amelyeket az EU is oszt, nos, ezek előre fognak lépni. Második út, amikor mi európaiak részt veszünk az újjáépítésben bizonyos országokban, akkor el kell gondolkodni azon, hogy hogyan követeljük a helyi hatóságoktól, kormányoktól, hogy legyenek kvóták a nők számára a döntéshozatalba. Például a palesztin hatóságra gondolok, hiszen őket is segítjük, hiszen szinte száz százalékig ott vagyunk. Hogyha követeljük, hogy nők legyenek politikai felelős posztokon, akkor szerintem a helyzet ebből a közelkeleten csak hasznosíthat. Harmadik terület, mindenütt, ahol polgári vagy rendőri eszközökkel, katonai eszközökkel fellépünk, ott mindenképpen a helyzethez alkalmazkodóan követelni kell, hogy a nők is helyet kapjanak a csapatainkban és az operatív delegációkban, hiszen akkor hatékonyabbak leszünk, és a lakosság is jobban el fog minket fogadni, ennek már van bizonyítéka. Köszönöm, Zsüven úr, most pedig Tarabella Violetának adom át szót a, a szót. Elnök asszony, tíz éve fogadott el az ENSZ specifikus határozatot a nők helyzetére vonatkozóan konfliktus helyzetben, és tíz év telt el, de még mindig nők ezreit erőszakolják meg háborús körülmények között, például Kongóban. Fel kell, fel kell lépni az atrocitások elkövetői ellen, és ezek sokszor akkor következnek be, amikor az enszerői ott vannak a közelben. Megfelelő finanszírozásra van szükség, például ki kell képezni az európai intézmények személyzetét, nemzetközi személyzetet, és érzékenyé kell tenni. Kérjük, hogy lassabban beszéljen, azért, hogy a tolmácsok követni tudják önt. Meg kell mindenkivel értetni, hogy ha így lépünk, akkor minden ágazatban javítjuk a hatékonyságot. Itt fel kell lépni az erőszakos cselekmények elkövetői ellen és hatékony lépéseket kell tenni. Sőt, az EU-n belül is a pénzügyi forrásokat erősíteni kell, a nemek közötti egyenlőség és az emberi jogok elősegítése számával. Ahogy Sastel Miniszter úr mondta, már voltak erőfeszítések, bevált gyakorlat kicserélése, task force, több mint tíz tagállamnak már nemzeti cselekvési terve van, és jó lenne, hogyha a többi 17 tagállam is hasonlóan lépne, mégpedig gyorsan. Nagyon vízlók a külügyi szolgálatban, amely részt fog venni mindezen cselekvésekben, és figyelembe fogja venni a nők és a férfiak egyenlőségét a helyszínen mindenképpen kommunikációra van szükség a nemzetközi erők és a helyi lakosság között konfliktus helyzetben. Köszönöm Tarabella képviselőnek, most pedig Figueredo asszonynak adom át a szót. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm. Rendkívül fontos felhívni a figyelmet arra, hogy milyen negatív hatásai vannak a háborúknak a nőknek és a e, lányokra. Az elmúlt időszakban Irakban, Afganisztánban voltunk háború tanúi, és nagyon komoly háborús válságok vannak a Nyugat-Szahara területén, Marokkóban, Palesztinában, Izrael-Palesztina területén, és nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy új fenyegetés kérdések is megjelennek. Lisszabonban a NATO csúcs ülésezett, és itt az új stratégiai koncepciót elfogadták. Szombaton békés demonstráció volt Lisszabonban. A béke igen, a NATO nem volt a motto, és nők és férfiak tízezrei vonultak az utcára, hogy a békéért, biztonságért, szociális igazságért szálljanak síkra, és azt mondták, hogy a nukleáris leszerelést meg kell valósítani, és a népek jogait biztosítani kell. Holnap általános sztrájk lesz Portugáliában, ahol a szociális igazságtalanság ellen küzdenek, éppen a nők ellen igazságtalanság ellen, például a munkahelyeken. Nagyon fontos a szociális haladás, ez elengedhetetlen a béke számára. Köszönöm, és most pedig Kukán kollega kettő percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Én is szeretnék a 13-25-ös határozattal kapcsolatban elmondani elismerő szavaimat, és hogy milyen jelentősége van ennek a nemzetközi béke és békepolitika számára. Az ENSZ először ismerte el a nők szerepét a konfliktusok megelőzése során. Ki kell mondani, hogy az elmúlt tíz esztendőben nagyon sok minden történt ennek a célnak az elérése érdekében. Mindazonáltal a nők elleni erőszak, a nőkkel való visszaélés még mindig jellemzője a konfliktusoknak. Egyre gyakrabban kerül sor szisztematikus erőszakra nők ellen. A konfliktusok során és a konfliktusok után nem akarok számokat említeni, de nagyon szörnyű események történnek Darfurban, Kongóban, Ruandában, Libériában, Sierra Leone-ben vagy Boszniában. Én személyesen nagyon sok nővel találkoztam, akik erőszak áldozatai voltak a háború során a volt Jugoszlávia területén. És az ő emlékeik valóban szörnyűek. Megerőszakolták őket, kínozták őket nagyon sokat. Egyszerűen kiközösítették a társadalomból a konfliktus után. Nincs garancia arra, hogy a nők elleni erőszak abba marad, és erre mindig gondolnunk kell. A nők védelme és részvétele a béke és a biztonság megteremtésében esetében a 1325-ös határozat fő célja. Sajnos azonban nagyon sok esetben ez még nincs így. Én azt gondolom, hogy van esély arra, hogy ezt megváltoztassuk. Én úgy hiszem, hogy a politikai akaratnak meg kell lennie, hogy megteremtődjenek a konkrét feltételek ennek megteremtéséhez. A feladat teljesítése lehetőséget biztosít arra, hogy Ashton Bárónő és hozzájáruljon ehhez, és így módon az Európai Unió sokkal fontosabb szerepet játszhatna ennek a határozatnak a végrehajtásában. Köszönöm szépen, Kukán kollega, most egy percre Lőzing asszony. Köszönöm szépen. A nők és a gyermekek aránytalanul áldozatai fegyveres erőszaknak. Nem szabad, hogy visszaéljenek, hogy kizsákmányolják, hogy megerőszakolják a nőket konfliktusos területeken bebizonyosodott az, hogy a nők jogainak az erősítésének az ellenkezője történik sajnos az ilyen konfliktusos területeken. Afganisztánban a háború után rosszabban ők helyzete, mint valaha. Az 1325-ös határozatot csak a konfliktusok megelőzésével és civil intézkedések foganatosításával lehet megvalósítani. Teljesen elfogadhatatlan az, hogy ezt a határozatot úgy torzítsák el, hogy meg kell növelni a nők részvételét a háborús cselekményekben támogatást kell nyújtani az haderők tagjainak a képzéséhez is. Amikor fegyveres konfliktusokba kiskorúakat küldenek, akik megsértik az emberi jogokat, vagy akik eh, szisztematikusan eh, szexuális erőszakot követnek el nők ellen, ezt eh, meg kell akadályozni. Köszönöm szépen, Lőzing asszony. Most pedig folytatjuk a spontán hozzászólásokkal. Négy kollega szeretne hozzászólni. Strép Elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, Számos ENSZ határ, számosan utaltak már az ENSZ határozatra, de még mindig a nők a legnagyobb áldozatai minden fegyveres konfliktusnak. A nők számára terveket kell kidolgozni, prevenciós tervek kidolgozásába pedig be kell vonni a nőket. Hogyha minden döntéshozatali szinten részt vennének a nők, és ott ülnének a fontos gazdasági pozíciókban is, akkor megváltozna a helyzet a világon. Sokkal jobb életfeltételek alakulnának ki a világon. Éppen ezért minden döntés hozatali szinten több nőre van szükség. Elhangzott már, hogy a nők részt kell, hogy vegyenek, hogy fontos szereplővé kell, hogy váljanak ebben az egész folyamatban. Nem szabad, hogy mindent csak a férfiak kezébe adjunk. Köszönöm, Paravan asszony. Madam President, when speaking about women... Önök azt, hogy amikor a konfliktuszónakban élő nőkről beszélünk, akkor megfelelő erőfeszítéseket kell tenni, és jeleket kell adni, jelzéseket. Margaret Malmström asszony foglalkozik ezzel a kérdéssel az ENSZ állásfoglalása alapján, és további lépéseket szükséges tenni, oda kell erre figyelni. Szeretném kiemelni, hogy a parlamenti képviselők közti partnerség, az EU és az ENSZ tagállamok közötti kapcsolatok, a civil társadalommal való kapcsolatok segítenek abban, hogy a milleniumi célokat megvalósítsuk. Közösen el kell kötelezni magunkat azért, hogy előre vigyük ezt az ügyet, és hogy a nőket jobban képviseljék, önmagukat a nők jobban képviseljék, a konfliktus helyzetben lévő országokban, vagy konfliktusok után, és a nők megfelelő helyet kapjanak a békefenntartó erőkben is. Szeretném kiemelni, hogy az EU-nak döntő szerepe van abban, hogy ezeket a célokat előre vigye, azért, hogy kiegyensúlyozott, hosszú távra szóló megoldást találjon, vállalja politikai szerepét, és megakadályozza a háborút, fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot. Köszönöm szépen, Dodds asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném támogatni az 1325-ös határozatot. Szeretném felhívni az önök figyelmét az észak-írországi helyzetre, ahol igen aktív a női szektor, amely megerősödött az országban. Nyugat-Belfastot képviselem a közülésben, és a helyi önkormányzatban ezek olyan területek Belfastban, amelyeket 30 éves, több mint 30 éves erőszak súlyt az ír republikánusok és a közösségen belüli erőszak sújtja őket. Viszont egyesítették erőket a nők, és más női csoportokkal, más közösségeken belüli nőcsoportokkal is összefogtak. Egyszerű nők, akik vezetővé váltak, és kitűnő szerepmodellt nyújtanak mások számára az országon belül, azok számára, akik a terrorizmussal és az erőszakkal kerülnek szembe. Most ez a hálózat kiképzi a nőket nem csak arra, hogy hogyan folytassák a közösségi kapcsolatokat Észak-Írországban, hanem alkalmat adnak a nőknek arra is, hogy a munkapiacon tanulni tudjanak és képezni tudják magukat. Ez a követendő út, kollégák. Köszönöm, most pedig Nikolá asszony egy percben. Elnök asszony, remélem, hogy ez a mai vita nem csak arról szól, hogy az 1325-ös határozat fennállásának tizedik évfordulójára emlékezünk meg, hanem ez egy új megközelítés kezdete legyen. Ugyanolyan fontos helyzetben vagyunk most, mint tíz évvel ezelőtt, amikor elfogadták a határozatot. Nagyon sok megállapítást hallottunk, de most már cselekvésre van szükség. Az Európai Unió biztonsági politikának a keretében létre kellene hoznunk egy etikai kódexet fegyveres konfliktusok és az utáni helyzetekre vonatkozóan. Létezik a Genfi kódex, amely a háborús cselekmények idején tilt bizonyos erőszakos cselekményeket. Hozzáadott értéket jelenten az Unió számára, hogyha ezt a problémát ki lehetne írtani, hogyha van fel tudnánk lépni egy ilyen e, posztkonfliktus utáni etikai kódexsel. Ehhez persze megfelelő finanszírozásra is szükség van, és a fejlesztési segélypolitikákban változásra. Köszönöm, Zaborska asszony is szót kért, parancsoljon. Köszönöm. Elnök asszony, biztos úr. Az 1325-ös ENSZ határozat e, tizedik évfordulója kapcsán sokan elmondtak már a gondolataikat. Nekem magáim vannak, hogy elég eszközünk-e van-e arra, hogy ellenőrizzük, betartsák, betartják-e ezt a határozatot, valóban a mindennapokban megvalósul-e a határozat. Feladatunk, hogy segítsünk a nőknek, elősegítsük a társadalomba történő integrálódásukat, bármilyen származásúak is legyenek. Nagyon fontos, hogy a nők megfelelő körülmények között tudják nevelni a gyermekeiket, hogy ne szenvedjenek megaláztatást. És fontos a konfliktusok utáni helyzetben a stabilizációhoz való hozzájárulásuk, az ebben betöltött szerepük, nők nélkül nem valósulhat meg béke. Köszönöm szépen, Zaborska asszony. A spontán hozzászólásokat meghallgattuk, most pedig ismét eh, Sastel eh, úrnak adom meg a szót, itt Eston asszony képviseletében. Elnök asszony, kedves kollégák! Nagyon sok pontban egyetértek a parlamenttel, hogyan is ne értenek egyet. Például Zsüven úr és Tarabella úr felszólásával arról, hogy az Európai Külügyi Szolgálat nagyon jelentős alkalmat biztosít arra, hogy az EU-t erősítsük az EU felépését, a nők, a biztonság, a béke ügyében. Amikor a szolgálatok létrejönnek, akkor a nők képviseletének nagyobb hangsúlyt kell adni minden szinten, a személyzet szintjén is, és a legmagasabb szinten is. Lady Ashton belevetette magát ebbe a munkába, és lépéseket tett. Ő az első aki kinevezte Rosalind Marzent EU képviselőként Szudánba. 29 magas beosztású tisztviselő között a nők 50%-át képviselik a küldötteknek, a megbízottaknak, és az EU jelentős erőfeszítéseket tesz azért, hogy képességét növelje nők, béke, biztonság ügyében, és intézkedéseket kell hozni azért is, hogy más szervezeteket is erre buzdítson más országokat, és ez együtt jár specifikus képző tanfolyamokkal, önök erre utaltak, például a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze jegyében az EU segíti az ENSZ-et is a határozat szellemében. Pakisztán, Afganisztán, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, Fergana völgye, Üzbegisztán, Kirgisztán, Tajikisztán területére terjedez ki. Tehát mindezeken a területeken az EU tovább erősíti fellépését azért, hogy a felelősségvállalás globális legyen, Biztonság terén pedig munkacsoport alakul, amely az 1325-ös határozat megvalósítását fogja vizsgálni, és tanácsokat ad a tanácsnak azért, hogy a hiányosságokat pótolja, és felgyorsítsa a határozat megvalósítását. Az Unió a biztonsági tanástól azt is kéri, hogy harcoljon erőteljesebben a büntetlenség ellen, és célzott intézkedéseket kell, arányos intézkedéseket hozni minden olyan fél ellen, amely a nők jogát megsérti konfliktus helyzetekben, és reméljük, hogy mindez majd kiegészíti az Unió és a tagállamok erőfeszítéseit etéren. Köszönöm szépen, miniszter úr! Most pedig, hölgyeim és uraim, hat állásfoglalás javaslatot kaptam a különböző politikai frakcióktól. Most lezárjuk a vitát, a szavazás pedig